Attól tartok, hogy öt perc uh, szünet lesz, mert a szocialistáknak még ki kell nyomtatniuk a szavazó listát. Tehát ismétlem, az egyik uh, frakció a, még nem hozta be a szavazó listáját, úgyhogy elnézést kérek, mihelyt lehet megkezdjük az ülést. I think the situation has been... Um... Úgy látom, hogy megoldódott a probléma. Right, if we start, uh... Akkor a Zimmer uh, jelentéssel fogjuk el, elkezdeni, uh, és pedig a nők uh, szegénysége az Európai Unióban, és mindenkinek megvannak-e a szavazó cédulai. Nagyon hasznos lesz. Tehát az ötös számú módosítást nem fogadjuk el, a hatos mellette, ellene, elfogadtuk hetes nem, nem elfogadható, a nyolcas szóbeli módosítása volt, ahol is megváltoztatta két szót, a Women Bill Residence mellette, ellene elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene elfogadtuk. Kompromisszum a mellette, ellene Elfogadtuk. 10, 11, 12, 13, 14, a 14-et visszavonták, a 15 nem elfogadható, akkor 16, akkor átérünk a 17-re, eh, mellette, ellene, elfogadtuk. 18, eh, szóbeli módosítás, most of which are women, ez eh, kikerül a szövegből, mellette, ellene, Elfogadtuk. 19 mellette ellene. Még egyszer ellenőrzöm mellette. Ellene. Elfogadtuk. 20 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene elfogadtuk. 22 mellette, ellene, ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Tartózkodik el valaki, akinek nincs is ott a kártya. Szavazást bezártam, 18 mellette, 11 ellene, 10 uh, tartózkodás, tehát elfogadtuk. 20, a B, pillanat, a B kompromisszum, tehát a 22-est elfogadtuk, 23, kiesik, 24, minden kiesik, egészen, ha megtalálom, a, a 31-es, 30-as visszavonták, 31-es megmarad, módosítás, változtatás a szövegben, mellette, ellene, elfogadtuk. 20, 32 mellette, ellene, elfogadtuk, 33 mellette ellene elfogadtuk, 34 mellette ellene elfogadtuk. E, elnézés, ellenőrizzük. Nem néztem igazán pontosan, mondja a szónok. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Tizenhat mellette, 23 ellene. Tartózkodás nincsen, tehát kérsék. A C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, E ellen, e, elnézést, a 34-es kiesett már eleve, tehát most csak a kompromisszumra szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ami azt jelenti, hogy most lemegyünk a 38-asig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 39, szóbeli módosítás mellene, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 megint ott van a szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, szavazás nyitva, 42-esenről. Szavazás bezárva. Húsz mellette, 22 ellene ellen, elnézést, valaki nem szavazott, tehát 21, de mégis kiesik. D kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás kiesik. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 53 tehát a, egy kompromisszumhoz téve mellette ellene, akkor a szavazást megnyitom az 53-asra vonatkozólag. Szavazás befejezve. Tizenkilenc mellette, 24 ellene, tehát kiesik. 56 mellette, ellene, elfogadtuk, 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 59 szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás, hozzászólás? Elnézést kizárólag, hogyha valami speciális szavazási kérdésről van szó. Az 59-ről van szó, ahol is, ahol is a nőket széles körben alkalmazzák. Ha csak nem erről a pontról van szó, akkor most nem lehet hozzászólni. 59, tehát mellette ellene, szavazás megnyitva, 59-essel kapcsolatban. A szavazást befejeztük. 32 mellette, 11 ellene, tehát elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 65, megint szóbeli módosítás, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette, ellene, szavazást megnyitom, szavazást megnyitottam, túlságosan sokan vannak a néppártól, tehát valakinek nem kellene ott szavaznia. Szavazás befejezve, Megint megnyitjuk. 66-ossal kapcsolatban. Szavazást befejeztük. Már befejeztük és megvannak a számok is, tehát 19 mellette, 24 ellene, tehát kiesik 67 mellette, ellene. A szavazást megnyitom, a 67-es a se kapcsolatban. Szavazást lezárom. 36 mellette, 7 ellene. Nem is volt a két eredmény olyan közel, és van egy megtartózkodás, tehát ezt elfogadtuk. 68 szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodás, és elfogadtuk 70 mellette, szóbeli módosítás, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette ellene, akkor a szavazást megnyitom a 71-es ponttal kapcsolatban. A szavazást befejeztük. 24 mellette, 28 ellene, tartózkodás nincs, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73 visszavonva, 74 szóbeli módosítás, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75 mellette, tartózkodás, ellene szavazást megnyitom a 75-össel kapcsolatban. Szavazást befejeztük. 19 mellette, 24 ellene, tartózkodás nincs kiesik. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 77 egészen a 80-ig visszavonva 81 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 82 a szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 83 visszavonva, jönnek a, a, a, a, az egyes visszavonták, tartózkodás. A kettest visszavonták, az egyes elfogadtuk, a, a hármas mellette ellen elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást. Most szeretnék akkor hozzászólni ugyanis úgy gondolom, hogy egy komoly hiba van a, kompromissz, a B kompromisszumig, ha visszamegyünk, a 22-es módosítást nem lett volna szabad megszavazni a kompromisszum előtt, mert itt nem teljes ö, törlésről van szó, csak részlegesről, ami azt jelenti, hogy a B kompromisszumot a 22-es módosítás előtt kellett volna megszavazni. Igen, de uh, itt, itt valójában uh, ebben a sorrendben kellett uh, megszavazni, um, most pedig rátérünk a végleges uh, szavazásra. Ja, szavazás megnyitom. Mindenki szavazott. Szavazást lezárom. 44 mellette, 3 ellene és gratulálok a jelentés tevőnek, a, a címer asszonynak. A, a B kompromisszummal kapcsolatban szeretnék hozzászólni, ugyanis a, a, a szocialista frakció mellett szeretett volna szavazni, és mi tartózkodtunk, és ez hiba volt, mert mi úgy gondoltuk, hogy a 22-es nem volt inkompatibilis a B kompromisszummal. Tehát valójában a B kompromisszummal a szocialista frakció egyetért. Itt valójában a 22-es most már elfogadtuk a módosítást, és nagyon világos volt már eleve, és hogyha valami gond volt ezzel, akkor még a szavazó lista kezdete előtt és összeállítása előtt kellett volna szólni. Igen, köszönöm szépen, hogy itt valójában hiba történt. Mi nem a B kompromisszumra akartunk szavazni, és szeretném, hogyha legalább a jegyzőkönyvbe bekerülne, hogy itt valami félreértés volt a szavazás körül. Mindenkinek volt lehetősége megvizsgálni a, a szavazólistát, az összes politikai frakciónak kiküldtük, mindenki megjegyezte, e, elolvasta, e, elfogadta, és akkor kellett volna meglátni, hogy ha, ha a, 22-est elfogadjuk, akkor a kompromisszum kiesik. Tehát előbb kellett volna szólni, és most pedig uh, Marian Harkinsra szeretnék uh, rátérni, és az ő uh, szavazására a GDP-vel kapcsolatban. After get my tea. Akkor C kompromisszum mellette. Ellene Tartózkodás. Megnyitom a célról való szavazást. Vote is closed. Lezárom. Uh, those in favor. 24 mellette, 18 ellene. Elfogadtuk. Tehát a többi fogyottá válik a 20-asig. 20-as mellette, ellene. Megnyitom a 20-asról a szavazást. Vote is closed. Lezárom. 19 mellette, 25 ellene. Tehát leszavaztuk. 21 mellette. Ellene. Elektronikus szavazás a 21-esre. Megnyitom. Lezárom. 15 mellette, 26 ellene. 22-es. Ellene. Tartózkodás. Leszavaztuk. D. Kompromisszum mellette Ellene. Elektronikus ellenőrzés, dékompromisszumos. Vote is closed. Lezárom. 25 mellette 20 ellene. Megszavaztuk. 23 kiesik. Egészen az E kompromisszumosig. E kompromisszumos mellett ellene. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Kompromisszum. E. Vote is closed. Lezárom. Huszonhárom mellette, 21 ellene. Elfogadtuk. Harmincas, mondja az elnök mellette, ellene. Megnyitom a szavazást a harmincasról. Uh, one EPP. Az néppárt részéről egyel több kártya volt, úgyhogy újra kezdjük az elektronikus szavazást. Megnyitom a 30-asról az elektronikust. Lezárom. 23 mellette, 18 ellene, két tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett, ellene. Attól tartok, hogy újra elektronikus szavazást kell megnyitnunk a 31-esen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24 mellette, 21 ellene. Elfogadtuk. 32 mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 4-es bekezdés F kompromisszum mellett, ellene, elektronikus ellenőrzés F kompromisszum mellett. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 20 ellene. Elfogadtuk tehát. Negyven kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellett ellene elektronikus szavazás a 43-asra. Megnyitom. Lezárom. 31 mellette, 15 ellene elfogadtuk. 44-es Oka fogyott 45-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. G kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 51-es mellett ellen Megnyitom az elektronikus szavazást 51-es. Lezárom. 19 igen, 27 nem. 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Akkor I kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenhetes módosító mellett ellene elektronikus szavazás az 57-esről. Megnyitom. Lezárom. 19 igen, 27 nem, leszavaztuk. 60-as igen, ellene. Nem egyértelmű. Megnyitom az elektronikus szavazást a 60-asra. Lezárom. 19 igen, 27 nem. 61-es mellett. Ellene. Leszavaztuk. 62-es mellett. Ellene. Azt hiszem, hogy leszavaztuk, de megnyitom az elektronikus szavazást a 62-esről. Ez a 62-es. Vote is closed. Lezárom. 24 igen, 22 nem. Elfogadtuk. 63-as kompatibilis a 62 es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 64-es mellett. Ellen. Leszavaztuk. 66-os mellett. Ellene. Elfogadtuk. 66-os mellett ellene leszavaztuk. Egyes módosító el, mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor J kompromisszum mellett, ellen, elektronikus szavazása J-ről. Lezárom. 25 igen, 21 nem. Elfogadtuk. K kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellett. Ellene. Elektronikus szavazás a 14-esről. Lezárom. 15 mellette, 27 ellene leszavaztuk. B kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor a végső szavazás. Név szerinti szavazás, úgyhogy megnyitom a végső szavazást. Vote is closed. Lezárom. 26 mellette, 5 ellene, 15 tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok Marian Harkinnak. The final vote is uh, by uh... Jean-Luc Benamiasi az utolsó szavazás a szolgáltatási direktíváról, C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezért a 15-ös következik, 15-ös módosító mellett, ellen a 15-ösről elektronikusan szavazunk. Megnyitom. The Vote is closed. Lezárom. 18 igen, 26 nem. Tehát leszavaztuk. Akkor következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Késett. 12-es volt. 20-as. Nem szavazásra bocsátható. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 22-es Sorry. Yeah, sorry. I, I suddenly thought, hang on, this is deja vu here. We just voted. Elnézést, javítja magát az elnök, a 22-esről már szavaztunk, úgyhogy a D kompromisszum következik mellette ellene. Elektronikus szavazás. Megnyitom a D kompromisszumra az elektronikusat. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 21 ellene két tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene Hát, nagyon szoros, úgyhogy 25-ösre elektronikus. The vote is closed. Lezárom. Húsz mellette, 25 ellene, tehát el, leszavaztuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, leszavaztuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, leszavaztuk. 32-es mellett ellene, tartózkodás, elektronikus szavazás, 32-es. Nem tudom, hogy biztos az eredmény. Mm. Yeah, very clear. Uh, 33 in 33 igen, 12 nem. Elfogadtuk. 31. Oka fogyott. 35 szintén. 33 szintén. A szóbeli módosító is. 36-os mellett. Megnyitom az elektronikus szavazást, 36-os. Closed. Lezárom. 29 igen, 15 nem, elfogadtuk. 37 mellett. Ellene. Tartózkodás, leszavaztuk. 38 mellett 38. Uh, mellett. Ellene. Tartózkodás leszavaztuk 39 mellett. Against. Ellene. Tartózkodás. Leszavaztuk. Elmellett. Kompromisszumos. Ellene. Tartózkodás. Megszavaztuk. Akkor 46-os mellett. Tehát 46-osnál tartunk. Mellette, ellene. Nem tudom, úgyhogy elektronikus szavazás. Azt hiszem leszavaztuk, de nem biztos, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. 24 igen, 19 nem, elfogadtuk. 47-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 48 mellett ellene elektronikus szavazás 48-as. Lezárom. 22 igen, 20 nem, egy tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum mellett. Elena Elektronikus szavazás. Vote is closed. Lezárom. 20 igen, 25 nem. Leszavaztuk. 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A többi okafogyottá válik egészen az A kompromisszumosé. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Lemegyünk egészen a hatos módosítóig, az ami történik, mert a 14-es set, ha elfogadjuk, okafogyott, de nem, úgyhogy a hatos mellett ellene tartoz. Nem tudom, túlságosan szoros, úgyhogy elektronikus szavazás. Vote is closed. Lezárom. 23 igen, 21 nem. Elfogadtuk. Hetes mellett. Ellen. Elektronikus szavazás. Megnyitom. Vote closed. Lezárom. 25 igen, 20 nem. Meg elfogadtuk. B kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40, igen, egy, nem négy tartózkodás. Gratulálok a jelentéstőlnek. Uh, we have now two letters on the mobilization. Akkor a globalizációs és kiigazítási alapról együtt szavazunk két szavazólista mellette, ellene akkor elfogadtuk mind a kettőt. Köszönöm. És köszönöm az egész szavazást. Uh, we're going to have a short uh, five-minute break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 Right, if you'd like to take your seats, please, thank you. Kérem, hogy akkor mindenki foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Uh, let's get back to uh, the... Akkor uh, térjünk vissza a, a napirendre, és uh, uh, most pedig uh, rátérünk az eszmecserére a bizottság képviselőivel az EMP lehatás körébe tartozó kísérleti projektekről, és um, um, Giben Moran úrnak adom át a szót, és az előadást már is uh, kivetítették. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor a saját anyanyelvemen szeretnék hozzászólni, és pedig franciául. Ravi de pouvoir vous présenter. Nagy öröm, nagyon örülök, hogy ma bemutathatom önöknek azokat a következtetéseket, amelyeket a bizottság a kísérleti projektekből le tudott vonni. Tekintve, hogy nagyon kevés az időnk, tisztelt elnökasszony, azt javaslom, hogy két fázisban tartanám meg az előadásomat. Először egy általános bemutatót tartanék a levonandó következtetésekről, és utána néhány javaslatot tennék, valamint a második szakaszban pedig válaszolnék azokra a kérdésekre, amelyeket a szakbizottságuk feltesz a projektekkel kapcsolatban. És kérem az engem elkísérő kollégákat, hogy segítsenek majd nekem a feltett kérdések megválaszolásában. Menjünk tovább a következő diára. Köszönöm szépen. Ma nyolc kísérleti projektről beszélünk, három nagy témában. Az első a foglalkoztatás és a mobilitás, a második a foglalkoztatási körülmények, és a harmadik a sérülékeny személyeknek a védelme. Tehát nyolc kísérleti projektet állítottunk fel. Ezt a foglalkoztatási főigazgatóság valósítja meg, valamint az egyiket a Sankó DG. Ez az utolsó, az nyolcadik, amely az egészségügyi ágazat beli foglalkoztatással kapcsolatos. A kísérleti projekteknek a forrása, egy, illetve költségvetése 1 millió euró, az 2010-ben vonatkozik, bár a projektek közül néhány már 2008-ban, illetve 2009-ben indult. A projektek nagy része viszont 2010-ben indult. A bizottság már elkezdte a megvalósítását ezen projekteknek, de még nincsenek végleges konklúziók, nem fejeződtek be ezek a projektek, tehát nem tudunk még végleges következtetéseket levonni, mivel még nem fejeződtek be ezek a projektek a bizottság valósítja meg ezeket a projekteket az önök által ismert eszközökkel, javaslatokkal és pályázatokkal. A kísérleti projekt, amely a, a harmadik kísérleti projekt, amely a munkavállalók mobilitását és integrációjának elősegítését célozza az Európai Unióban, ez az EURES iránymutatások segítségével, illetve azoknak a tiszteletben tartásával valósul meg. A másik kiemelendő pont csupán a negyedik kísérleti projekt, amely a bizonytalan munkahelyek átalakítására vonatkozik, fog folytatódni 2011-ben. Az összes többi projekt 2010-ben lezárul, vagy más formában folytatódik. Következő dia. Néhány szót szólnék arról, hogy hogyan valósítja meg a bizottság ezeket a kísérleti projekteket. Pályázatokat írtunk ki, ezen pályázatoknak, illetve javaslatkéréseknek a publikációja a külsősöknek lett kiírva. Általánosságban ezen kísérleti projektnek a megvalósításának az aránya elég magas. 90 és 100 százalék között találhatóak. Általában tehát elmondható, hogy a projektek többségében a megvalósítási arány 90, illetve 100 százalék között volt. Mint később még visszatérnék a harmadik eh, kísérleti projektre, amely a mobilitással foglalkozik, valamint a munkavállalók integrációjáról amely az EURES, EURES eh, valósult meg. Az EURES eh, nem ragadta meg az összes lehetőséget, ami számára megnyílt. A 49-ből, 49 EURES kedvezményezetből csak 11 nyújtott be pályázati dossziét, és így tehát kevesebb, mint 20%-os volt a válaszoknak az aránya. Szeretném hangsúlyozni továbbá azt is, hogy a résztvevők érdeklődésén túl, valamint a megvalósítási arány ö, nagyságán túl a bizottság ö, nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy ö, az em- megfelelő emberi erőforrást biztosítson ezen projekteknek a megvalósításához. A Költségvetési Bizottság elfogadta ezeket a projekteket, és a bizottság különböző lépéseket végzett el a finanszírozás, valamint a pályázatok kiírása, a pályázatok kiválasztása, illetve a megvalósítás terén. Következő diát kérnem. Az általános bemutatás után szeretnék néhány szót szólni ezen projekteknek a hozzáadott értékéről és a hasznosságáról. Első konklúzió, amit a, bizottság ezen projektekből levon, az az, hogy ezek hasznos projektek, mivel hozzájárulnak a nemzeti, illetve európai szinten is a politikáknak a megvalósulásához, az adatoknak a gyűjtésével, valamint a döntéshozatali eljárásoknak a kiegészítéséhez. Számos projektet dolgozunk ki 2011-re is, hogy tovább folytassuk a munkát valamint a foglalkoztatás fenntartásáról szóló kísérleti projektet is tovább visszük, amely szintén a az Európa 2020-as program egyik fő prioritásának, a fiatalokat segítő iránymutat, irány, pontnak a megvalósításához járul hozzá. Kísér, figyelemmel kísértük, hogy hogyan valósultak meg ezek a kísérleti projektek az egyes tagállamokban, és sajnos nem mindig ismerjük a tagállamokban a helyzetet, és a kísérleti projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy megismerjük a tagállamokban a helyzetet, az idősek helyzetét, a bizonytalan körülmények között dolgozók helyzetét, valamint az elbocsátott munkavállalók helyzetét. Segítenek ezek a kísérleti projektek továbbá a jó gyakorlatok megosztásában, illetve a kölcsönös tanulásban. Az autizmusról, valamint az idősekkel foglalkozó kísérleti projektek hozzájárultak ahhoz, hogy a jó gyakorlatokat beazonosítsuk, és hogy a résztvevők, illetve az érintettek munkáját koordináljuk a szociális védelem, illetve a szociális bevonás területén. Következő diát kérnem. A következő pont, amit szeretnék megemlíteni, ez a kísérleti projektek eredményeinek a kommunikációja, illetve e, nyilvánosságra hozatala. Nagyon hasznos, sőt fontos, hogy e, a kísérleti projektek eredményeit e, a résztvevők megismerjék. Nem mindig egyszerű ezt megvalósítani. Három, a következő három módszer egyikét használjuk, vagy szemináriumokat rendez a bizottság, vagy fórumokat, már létező fórumokon, politikai fórumokon legyen szó a Szociális Védelmi, a Foglalkoztatási vagy Oktatási Bizottság, ahol nyilvánosságra hozzuk a az eredményeket, vagy pedig brosúrákat, szórólapokat adunk ki, vagy pedig a bizottságnak a honlapján tesszük közzé a kísérleti projekteknek az eredményeit. Következő elem, amit még meg szerettem volna említeni a kísérleti projektek hozzáadott értékével kapcsolatban. Visszatérnek a következő diára, az ötösre. A partnerségeket mozdítják elő ezek a kísérleti projektek továbbá a civil társadalommal. A, az olyan projektek esetében, ahol az érintettek közvetlenül részt tudnak venni ezen kísérleti projektekben. Így például a foglalkoztatás fenntartása, vagy pedig a bizonytalan munkahelyeknek az átstruktúrálása területén uniós szinten ezen projektekkel a válság ellen is küzdünk. A válság nagyon sok munkavállaló számára bizonytalanná tette a munkahelyét, és az átszervezések miatt bizonytalan helyzetbe kerültek. Végezetül pedig szeretnék néhány javaslatot, illetve ajánlást ismertetni Ezeket az ajánlásokat a kísérleti projektek alapján fogalmaztuk meg. Egészen pontosan hat ajánlásról van szó. Először is a kísérleti projektek, illetve a kísérleti, a bizottság kísérleti projektjei közötti koherenciát, illetve szinergiákat szeretnénk megerősíteni. A kísérleti projekteket egyéb bizottsági programok keretében is lehetne finanszírozni, így például az EURES segítségével a mobilitás finanszírozása, illetve a DAFNE forrásaiból lehetne finanszírozni az idősek védelmét célzó programot. Mindenképpen fontos lenne, hogy hasonló célokat egyéb bizottsági programok ne tűzenek ki, azért, hogy ne duplázzuk meg a programokat, ne vezessünk két különböző programot ugyanazon cél érdekében. Az EURES programon keresztül lehet már finanszírozni ezeket a kísérleti projekteket is, és további előkészítő munkára is van lehetőség. A második javaslatunk, ajánlásunk, amely összefügg egyébként az elsővel, az az, hogy biztosítani kellene, a kísérleti projektek témáinak a meghatározásakor, hogy a bizottságnak a véleményét is kikérjék, a koherencia, illetve a kísérleti projektek egymást kiegészítő jellegének a biztosítása miatt. Harmadik ajánlásunk a következő. A prioritásokat megfelelőképpen célzottan kell meghatározni. Az az érzésünk, hogy túl sok kísérleti projekt került megfogalmazásra, amelynek végső soron a hozzáadott értékre, illetve a hatékonyságra negatív hatása volt. Inkább kevesebb kísérleti projektre lenne szükség, viszont nagyobb, kísérle, nagyobb költségvetéssel. A 2011-es költségvetés tárgyalásakor ezt a megközelítést alkalmaztuk. A First Job US-nek 4 millió eurós költségvetést kívántunk meghatározni, ezen dolgozunk most, tehát 2011-ben Összesen csak négy kísérleti projekt lesz, amely a bizonytalan helyzetben dolgozók védelmével foglalkozik. Ezen kísérleti projekteknek az eredményeit folyamatosan ismertetjük a parlamenttel, illetve a parlament különböző bizottságaival, amint rendelkezésre állnak az eredmények, nem mindig állnak azonnal rendelkezésre, de amint megvannak az eredmények, azonnal tájékoztatjuk erről a parlamentet. Van egy kísérleti projekt, amely most lezárult, amely a, az átszervezést, illetve a struktúraváltást érintette, és ennek a projektnek az eredményeit is majd ismertetni fogjuk a bizottsággal. Az utolsó két jav, ajánlás, amelyet szeretnénk tenni, az a következő. Az első az értékelést illeti. Nagyon jó lenne, hogyha egy megfelelő pillanatban felmérnénk a kísérleti projekteknek a hatékonyságát, és hogy milyen ö, hatással vannak a tagállamokra, illetve az Európai Unióra. A következő projekt, következő ajánlásunk következő lenne, jobban kellene biztosítani ezen kísérleti projektek eredményeinek a terjesztését, illetve az eredmények publikálását. Ezen kísérleti projektekkel és a támogatások odaítélése során még a döntési szakaszban figyelembe kellene venni, hogy a projektek eredményeinek a közétételét, illetve terjesztését hogyan kívánják megvalósítani. Így a az autistákkal foglalkozó kísérleti projekt egy jó példa erre, az en, ennek a projektnek a kapcsán látottakat jó lenne további projektekre átültetni a jövőben. A bizottság által levont következtetéseket ismertettem önökkel nagy vonalakban, illetve az ajánlásokat is elmondtam. Még további projekteknek a megvalósítása folyik, és a bizottság a, illetve jó magam és a kollégáim is szívesen válaszolunk bármilyen kérdésükre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, rendkívül hasznos volt ez az előadás, és most pedig majd a kérdéseket fogjuk meghallgatni. Elizabeth Morris Sorti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, meg szeretném köszönni Zsiben Bemarer úrnak ezt az előadást, amelyet most eh, eh, tartott. Rendkívül érdekes előadás volt, de most még csak azt tudtuk meg, hogy hol tartanak lényegében ezzel a munkával, és a további információkat természetesen nagy érdeklődéssel várjuk. Az egyik elem, ami engem rendkívül érdekelt, az az, hogy igen nagy mértékben kivitelezték már mindezt. Amikor 90 vagy 100 százalékról számolhatnak be, akkor természetesen olyan fajta projektről van szó, amelyik valóban megfelel az elvárásoknak. Kérdés, hogy ez mennyiben szemmel látható. A kiértékelés során és tekintve, hogy a kivitelezési ráta rendkívül érdekes, nagyon fontos lenne, hogy azt is megtudjuk párhuzamosan, hogy a, a kísérleti projektek és ezeknek a kivitelezése milyen hatással volt a, az egyéb ö, projektekre, programokra, hagyományos programokra, volt-e átvitel az egyikből a másikba, illetőleg volt-e inkább a, kísérleti projekt és kevesebb tevékenység az egyéb programok keretében, tehát nagyon érdekes lenne, hogy van-e valamiféle kölcsönhatás ilyen értelemben, és engem nagyon érdekelne, ha kaphatnék több információt ezzel kapcsolatban. Egy másik pont, ami szintén nagyon érdekesnek tűnik, az a valódi hatása mindennek a nemzeti politikákra. Tehát mi történik? Új jogalkotás születik ennek következtében, nemzeti programok jönnek létre, amelyek majd az európai politikát folytatják, tehát újabb nemzeti politikai lépések követik-e az ilyenfajta kísérleti projekteket. Ez is rendkívül fontosnak tűnik és ugyanakkor a harmadik eh, pont a következő, eh, mindazok, eh, akik valójában ebből előnyöket látnak, lényegében hol találhatók, ugyanis mi, mint képviselők, úgy látjuk, hogy rendkívül nehéz bemutatni hogy mit tesz a lakosságért, például az európai polgárokért Európa, tehát az Európai Unió, és itt látjuk, hogy milyen fontos problémákat ölel fel ez a projekt, tehát szeretném tudni, hogy valóban szemmel láthatóak-e ezek a, a projektek ott a helyszínen, és felismerik-e, értékelik-e őket az állampolgárok. Köszönöm szépen! Elizabeth Sorter szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Én mindenek előtt azt szeretném tudni, hogy miért nem működött annyira jól ez a program. Itt az EURES-en belül több ö, kísérleti projekt van, ö, több olyan projekt van, ö, amelyek ben a szociális partnerekkel szoros együttműködésben vagyunk. És a bizottságnak kell új orientációkat meghatároznia a felmerült problémák alapján, és azt hiszem, hogy nagyon kár, hogy egy ilyen fontos projekt, amit ki kellene terjeszteni, ki kellett volna terjeszteni, de végül is ez nem történt meg. A bizottságnak elemeznie kellene, hogy miért nem működött ez a program, és azt meglepett, amikor azt mondta, hogy nem elég koherens a program, azt mondta, hogy a kísérleti projekteket harmonizálni kellene, és a mobilitást, illetve a szociális partnerekkel való együttműködést nem hangsúlyozta, pedig szerintem ezek is fontosak lennének. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztán Szenó. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani ezért az előadásért és véleményem szerint egy nagyon fontos aspektus a projekt vonatkozásában az, hogy hogyan kapcsolódik ez az, az ESF-hez, ugyanis amikor egy ilyen jellegű projekttel állunk szembe, amelyiknek a kihatását élvez, érezhetik Európa többi részében is, akkor valójában nem arról van szó, hogy Eh, idejön a bizottság, mi hoz eh, az illető, mikor már befejeződött a, a projekt, hanem eh, állandó jelleggel tájékoztatni kellene minket, hogy hol tartanak ezzel a projekttel. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi a végeredmény, hanem hogy hol tartanak, és milyen javaslataik vannak, és milyen további projekteket lehetne még létrehozni ugyanezen a területen, ugyanis amikor ex ante történik ez a felmérés, utólag tudjuk csak meg, hogy, hogy mi történt, akkor nagyon nehéz visszatérni a költségvetési folyamatba olyan értelemben, hogy milyen összegeket lehetne még erre a projektre fordítani. Parlamentet Éppen ezért nagyon hasznos lenne, hogyha ilyen módon lehetne a parlamenttel megoldani. Szerkusz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadásért, és remélhetőleg meg is kapjuk ennek az előadásnak egy-egy példányát, és ugyanakkor azt is szeretném jelezni, hogy nem tartom teljességében kielégítőnek ezt az előadást, mert igaz ugyan, hogy 2010-re megkaptuk ezeket a projekteket, de nem kaptunk további és kimerítő információt, mert valójában most már több mint 30 éve végezzük az, ilyen, az ilyen fajta munkát, és még mégiscsak részleges információval rendelkezünk, tudjuk a sikeres történeteket, természetesen tudunk a finanszírozásról is, de én úgy értelmezem, hogy a, a bizottság előadása alapján itt új kezdeményezésekről van szó a közösségi szinten, de e helyett valójában mit kapunk? Újabb adatokat, amiket azután nyilvánosságra hoznak különböző szemináriumok és előadások keretében, ami azt jelenti, hogy mind az a forrás, amit erre fordítunk a parlamentből, nem ható túl, nem hat túl a, a bürokratikus falakon, úgymond. Tehát nem kerül át a gyakorlatba, és éppen ezért sokkal szigorúbban kellene értékelni, felmérni azt, hogy a végfelhasználókhoz eljutnak-e ezek a projektek, és hogy milyen újítások, milyen előnyök fakadnak ezekből a projektekből. A javaslatokkal meg vagyok elégedve, a hat meg a javaslatra gondolok, mert természetesen ezeket kihasználhatjuk, de a következő bizottsági ülésen remélhetőleg sokkal pontosabb értékelési keretet kapunk, amelynek a segítségével valóban kiderül majd, hogy mennyiben fakadnak új politikák az ilyen jellegű projektekből. A parlamentet erről állandó jelleggel tájékoztatni kell, de tudomást kell szereznünk arról, hogy milyen gyakorlati eredményeket látunk. Ugyanakkor fel szeretném tenni a következő kérdést, hogyan lehetne állandó jelleggel információkat kapnunk, hogy lehetne felgyorsítani az együttműködést a bizottság és a parlament között, hogy konkrét eredményeket lássunk minden projekt vonatkozásában. Köszönöm szépen! a, szeretném a következő információt jelezni, hogy a mindenki dosszéba van -e egy ilyen szöveg a, a a projektekről, a 2010-es projektekről, költségvetésről, előkészületekről, ezt majd e-mailen mindenki megkapja. Nagyon hasznos volt ez az előadás, de annak alapján, amit a hozzászólóktól hallottunk, a tájékoztatásról például, és mindarról, amit ön is mondott, el tudnám mondani, hogy hogyan kívánja majd tudomásunkra hozni, a további e, információkat, eredményeket, hogy jobban megismerjük ezeket a e, projekteket. Az előtt egyik hozzászóló is feltette ezt a kérdést, hogy a tagállamokat hogyan tudjuk tájékoztatni, hogyan tudjuk eljuttatni az üzeneteket hozzájuk, e, hogy mennyiben hasznosak működnek ezek a kísérleti projektek, és ugyanakkor van egy kölcsönhatás is a különböző projektek vonatkozásában, és el tudná magyarázni, hogy például az idős emberekkel való rossz bánásmód, amit ön többször említett, hogyan kapcsolódik a, a DAFNE programhoz, és egyéb projekthez, amelyek tulajdonképpen meccik egymást bizonyos értelemben az ön által említett projektek. Tehát hogyan kapcsolódik össze mindez, hogyan tudnánk hatékonyabban működni, hogyan tudnánk hatékonyabban eljutatni ezeket az információkat, hogy a tagállamok valóban tudomást szerezzenek eh, mindenről, és ne kelljen újra feltalálni a spanyol viaszt, eh, és eh, ugyanakkor Gyakran beszélek olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy milyen jó lenne, hogyha kutat, ha kutatásokat végezhetnénk ezen a területen, és akkor kénytelen vagyok felhívni a figyelmüket, hogy ez már megtörtént, és felhívom a figyelmüket, hogy hol találják meg ezeket az adatokat. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy az információk valóban eljussanak mindenkihez. Kérem, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket. Um, thank you, um, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok először az általános kérdésekre válaszolni, és a specifikusabb kérdésekre majd a kollégáim válaszolnak. Például az EURIS kérdésre, amit Schröter asszony tett föl. Először hiszen a kicsi méretű projektekről beszélünk. Körülbelül egy millió eurónyis projektekről, amelyek az egész EU-ban működnek. Tehát kis projektekről. Őszintén szólva, ennek megfelelő a hatásuk is. Egy projektben, hogyha egy millió nyelv rendelkezés a 27 tagállamra, annak elég kicsi a hatása a 27 tagállamban. Pontosan ezért szeretnénk, hogyha kevesebb projekt lenne, de nagyobb. Az értékelést illetően. Már mondtam, és Szerkász úrnak és Morán Sártyé asszonynak is mondom, hogy az értékelés, az ex post értékelés nagyon fontos. Eddig ezt nem tettük meg, nem tudom miért, de erre szükség van. És kielemezhetnénk a projektek hatását többféle módszerrel is hogy például hogyan járultak hozzá a politika megváltozásához, hogyan lehetett kifejleszteni a segítségükkel uniós politikákat, hogyan lehet összeegyeztetni más programokkal, más politikákkal, milyen szektorokat fed át, egyetlen átfede. Tehát van még itt tanulmányozási lehetőség. és szívesen együttműködünk a parlamenttel ebben. Igen, a már létező programokkal koherensebbeknek kell lenni az újaknak. Morán Sertjé asszony és ön is mondta elnök asszony, hogy ezek a programok inkább kiegészítő jellegűek. amennyire csak lehet, megpróbáljuk ezt mindig biztosítani, hogy a már működő projektek és az újak összefügghessenek. Tehát igazából az a céljuk, hogy folytassák a megkezdett munkát, és általában véve ez sikerül is. De az EURIS az pont egy ellenpélda. Igen, jobban átláthatóbbak kell, hogy legyenek a projektek. De már mondtam, ezek kis projektek viszonylag. És majd a kolléga, Jean-François Lebrun majd beszámol arról, hogy hogyan szerveztük át a már létező projekteket. mert ez jól példázza azt, én úgy gondolom, hogy mennyire tudatosítottuk a kísérleti projektek eredményeit. Majd a kollégám ezt elmagyarázza. Az EBSCO informális találkozóján Spanyolországban terjesztették be ezt a projekteket, és szerintem ez a jó gyakorlat nagyon jó példája. Egyetértek azzal, hogy rendszeresebben kellene beszámolnunk ennek a szakbizottságnak. Ugyan hasznos ez a beszámoló, csak gyakrabban kellene ilyen találkozókat szerveznünk. A parlamenttel rendszeresebben kellene találkoznunk. Ezek az eszmecserék nem csak arról kellene, hogy szóljanak, hogy a kísérleti projekteket hogyan valósítjuk meg, hanem arról is, hogy vitázzunk. Kellenek, vagy sem a már folyó programok? Persze, amikor az adott kísérleti projektről beszélnek ebben a szakbizottságban, akkor kellene meghívni a bizottság képviselőit a vitára. És akkor azt is megnézhetnénk, hogy a folyóprogramokkal hogy lehet összeegyeztetni az új programot. Elnökasszony, ön említette a tájékoztatást. A kollégám majd beszámol arról, hogy milyen jó példákkal tudunk szolgálni. Nagyon fontos, hogy erre való tervet beépítsünk a projektekbe, hogy a kommunikációs terv mindenképpen része legyen az alkalmazásnak, hogy tudhassák a kedvezményezettek, hogy ez része a megvalósításnak. Összefoglalva, még van tennivaló, az értékelés, a tájékoztatás, bár már vannak jó példák, a végrehajtás sikeressége azt mutatja, hogy van igény ilyen projektekre. Gyakran azonban több projektünk van, mint amennyire elegendő a költségvetésünk. És gyakran ki kell húznunk projekteket, mert nem elég a pénzünk. Ha a projekteket hatékonynak szeretnénk látni, akkor még egyszer megismétlem az ajánlásomat. Kevesebb projektre van szükség nagyobb költségvetéssel. Elnök asszony, ha megengedi, átadnám a szót Jean-François-nak és Marco Ferrinek is majd az Eurisról. Elnök, köszönöm. a szó, ha szót kér. Merci, madame la, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom gyorsan összefoglalni az eredményeket, illetve a tájékoztatásokat a 2008-tól folyó kísérleti projektekről, amelyek főként azon munkavállalókat érintik, akiket elkísérünk a gazdasági, illetve ipari szerkezetváltás során. Ezen projektekkel azon dolgozunk, hogy segítsük a munkavállalókat az át a gazdasági szerkezetváltás nehézségeire való felkészülésben, hogy jobban elemezzük a helyzetet, illetve terjesszük a jó gyakorlatokat. A szakbizottságot már 2008-ban és 2009-ben tájékoztattuk erről, hogy ezen az alapon 27 szemináriumot szerveztünk a különböző tagállamokban, hogy elemezzük, megvitassuk azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség van a tagállamokban, hogy felkészüljenek a változásokra, illetve segítsék a változásban az állampolgárokat. Ezeken az üléseken a szakszervezetek, a munkaadók, a hatóságok, illetve szakértők vettek részt elemző dokumentum alapján került megfogalmazásra ezen szemináriumoknak a programja. Összefoglaló jelentést készítettünk a különböző nemzeti gyakorlatokról, amelyek alapján megpróbáltunk következtetéseket levonni, megvizsgáltuk, melyek a feltételei, illetve milyen körülmények között valósulnak meg a jó gyakorlatok. 2008 áprilisa és 2009 júniusa között folytattuk ezt a munkát. Idén októberben az el, belga elnökség együttműködésével egy nagy konferenciát szerveztünk, ahol 500 fő volt jelen. Ezen konferencián mutattuk be a munkánk eredményét, és ott vitattuk meg ezeket az eredményeket. Számos miniszter is eljött erre a konferenciára. felismertük azt, hogy európai szinten mindenhol szükség lenne egy közös keretre, a jó gyakorlatokat összefoglaló közös keretre, hogy felkészülhessünk az átalakulásra. Az iparpolitikáról, valamint a belső piacról szóló tárgyalások során fontos lenne, hogy a szociális partnerek számára a gazdasági átalakulásról is egy fórumot biztosítsunk a tárgyalásra. Erre az európai intézmények készen állnak, és készen vagyunk arra, hogy az önök szakbizottságának is bemutassuk az, eddig, az eddigi munkánknak az eredményét. A parlament segítségével 18 ágazati elemzést tudtunk elvégezni, amelyek alapján új projekteket indíthatott a bizottság. És ennek az eredményét is szeretnénk majd bemutatni. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much. Uh, I think somebody else... Köszönöm szépen. Azt hiszem, van még egy szakértőjük. Igen, köszönöm. Marco Ferrinek hívnak, az Eurisnak a koordinátora vagyok. Schröter asszony, hogy mi csúszott félre, majd röviden összefoglalom. Amikor megkaptuk, benyújtották a kísérleti projektet, már tudtuk, hogy miről van szó, mert 2008-ban a fiatalság mobilitási akciótervét már kidolgoztuk, és az volt a célunk, hogy a migráns munkások integrációját támogassuk. Tehát, amikor az EURIS irányvonalairól van szó, amit a tagállamok és a szociális partnerek dolgoztak ki, mi voltunk azok, akik ezt az ötletet javasolták, és az EURIS fel is karolja ezt. Tehát ez a baj. Ez nem kísérleti projekt már. Ez valami olyan projekt, amit mi már megvalósítottunk az Eurizban, amit tovább is követünk, és végrehajtjuk, de két probléma felmerült. Hogy az elkötelezettség szintje miért nem valósult meg, csak 180 ezer eurót költöttek el az 1 millió helyett először is. Szeretne együttműködni olyan civil szervezetekkel, akik a migránsokat támogatják? Amikor mi ezt megpróbáltuk, mindig azt mondták, ez nem a mi munkánk. Úgyhogy csak 11 olyan tagállam van, ahol léteznek projektek csak hogy ez még a kezdeti fázis, ezért nem különítettünk el ilyen nagy összegeket. A projekt élettartama három év. Más dolgunk is van, és ez is oka annak, hogy miért különítettünk el a gazdasági válság során ilyen kis összegeket. Itt a közszolgáltatásokról van szó. Sok szolgáltató azt mondta, nincs itt az ideje annak, hogy a migráns munkások integrációjával foglalkozzunk. Például Írországban, hagyd mondjak egy példát, támogatják azokat a munkavállalókat, akik ott is maradtak Írországban. A civil szervezetek végzik ezt a munkát, és elősegítik az integrálásukat például önkéntes munkavállalás segítségével. Tehát ez az a két ok, amely az úgynevezett kis felszívási arányt okolja. És aztán ott van a gazdasági válság is. Akik végrehajtják ezeket a kísérleti projekteket, azok közalkalmazottak. Más munkájuk is van, így aztán Idén nem volt elég erőforrásunk, de bízom benne, hogy jövőre, amikor majd találkozunk a partnereinkkel, akkor létezik az akarat a végrehajtása, és a kísérleti projektek valós létrehajtása majd megvalósul együtt az Eurisszal. Jó, az első év nem sikerült túl jól, de jövő év ígéretesebb, hiszen megvalósulnak a gyakorlati intézkedések. Az egyik kérdés az volt, miért nem hajtottuk végre a projektet. Az egyik az erőforrás. Először már mondtuk, hogy az erőforrás ugyanannyi egy 1 milliós és egy 10 milliós projektre. Mi jelenleg azt szeretnénk, hogyha az EURIS hajtaná végre a projektet. 15 éve létezik az EURIS hálózat, ismerik a tagállamokban, tagállamok Európával azonosítják, ezt jelzi az Euróbarométer is, és az Eurisnak pont ilyen tevékenységekre van szüksége. Remélem, hogy mindenre válaszoltam. És szívesen válaszok még. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nagyon hasznos volt. Az, hogy rendszeresen folytassunk ezt a cserét, talán évente kétszer, szeretnénk egy jelentést mindig arról, hogy milyen kísérleti projektek folynak. Úgyhogy mindenkinek köszönöm. Nagyszerű volt az előadás. presentation by the Commission, uh, followed by the rapporteur. So I give the chair to. Most pedig, most pedig a Átadom a szót a következő előadónak, és azután vissza fogok térni majd a jelentés tevőre, Jakob úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt valamennyi képviselő. Már nagyon régen beszélünk a népesség öregedéséről, és most valóban ez történik, annál is inkább, mert a boomosok körülbelül 60 évvel ezelőtt születtek, és most már elérték a nyugdíjas kort, és éppen ezért ezek kikerülnek a munkaerőpiacról, és a fiatalok pedig bekerülnek, de sokkal többen mennek ki, mint akik, akik bekerülnének, tehát nagyon ham, gyorsan növekszik a 60 éven felülieknek a, a létszáma, és természetesen éppen ezért van szükség nagyobb szolidaritásra a generációk között, de ugyanakkor ez egy negatív szempont, mert ilyen, ilyen módon nem látjuk az óriási lehetőségeket, az idősek körében, mint, mint dolgozók, mint gondozók, mint teljesen függetlenül élő személyek, amennyiben ezt lehetővé tesszük számukra. És éppen ezért tudni szeretnénk, hogy mit is értünk az aktív öregedésen, és milyen módon alapszik mind ez a, a, a szolidaritásra a különböző társadalmi rétegek között, természetesen különböző szinteken, nemzeti, regionális cégeken belül, polgári, civil szervezeteken keresztül is támogatni kell mindezt, és az Európai Uniónak óriási szerep jut ilyen tekintetben, nagyon sok politikai lehetőségünk és eszközünk létezik, a strukturális alapok, koordinációs lehetőségek, újítási tervek, projektek tudnak hozzásegíteni a különböző országokban a projekt sikeres kivitelezéshez. Tehát egy olyan keretet kell teremteni, amelyen belül meg lehetne erősíteni az ilyen jellegű erőfeszítéseket, minden szinten, amelyeket most említettem. Tehát ez az európai év nem csak arról szól, hogy szemmel látható, kiemelkedő eseményt szerveznénk, itt arról van szó, hogy több éven keresztül kellene megváltoztatni a politikát, a hozzáállást, és felhívjuk a politikai felelősöket 2011-ben, hogy folytassák mindezt, és természetesen 2012 után is folytatni kell ezt a munkát, hogyan lehet a változásokat elérni, E, ilyen értelemben. E, természetesen e, nem vásárolhatjuk meg az elkötelezettséget olyan szinten, amelyen erre szükség lenne. Tehát valójában ennek az évnek a sikere attól függ, hogy a, a, az érdekelt felek mennyiben kívánnak, kívánják kivenni a részüket ebből a projektből, mekkora lesz a támogatás a civil szervezetektől, a társadalomtól, tagállamoktól, és éppen ezért ez a támogatottság tudja csak garantálni a, ennek az évnek a sikerét, mint ahogy sikeresen jártunk el a generációk közötti szolidaritás tekintetében is, annak ellenére, hogy semmilyen támogatást, pénzügyi támogatást nem kaptunk. Tehát a létező forrásokat kell felhasználni, nagyon sok ilyen létezik. Vannak EU programok, amelyeket fel kellene használni, kutatás, egészségügy, egész életen át tanulás, és így tovább, hogy még szemmel láthatóbbá tegyük ezt a prioritást, nagyon fontos, hogy beépítsük a politikánkba mindenütt, ha specifikus költségvetésünk lenne, az tulajdonképpen nem segítene minket különösebben. A fontos, ami fontos, az az lenne, hogy inkább mindenki magával a projekttel foglalkozzon, és ne pedig annak a bizonyos összegnek az elosztásával. Szeretnék egy pár tényezőt említeni. Itt, itt van először is a ennek az európai évnek a neve, tehát generáció közötti szolidaritásról van szó, akkor miért nem találjuk ezt meg ebben a címben? Feltehetnék ezt a kérdést. A kérdés, a cím arról szól, hogy hogyan lehet megóvni a szolidaritást, ami, ami rövid, világos ez a mi kommunikációs célkitűzésünk. De ugyanakkor nem úgy látjuk az idősebb embereket, mint akiket segíteni kellene, mint akik várják, hogy szolidárisak legyünk velük. Természetesen vannak, akik számítanak erre, de nagyon sok idősebb ember ő ügyesen megoldja a saját életét valójában, ötletesen, és e- éppen ezért pozitív képet kell alkotni e, az idősebb korosztályról, mint olyanokról, akik magukról is és másokról is tudnak gondoskodni. Nagyon fontos, hogy mobilizálni tudjuk a, e, a különböző országok lakosságait a szolidaritás irányában generációk között. Köszönöm szépen, és most pedig Martin Kastlernek szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a bizottságnak. Az aktív idősödés évében vagyunk, és nagyon jó munkát végez a bizottság. Szeretnék a Gazdasági és Szociális Bizottságnak is köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy itt a parlamentben minnyáján aktívan részt vesznek ebben a munkában. Brüsszelben és a tagállamokban is egyértelmű, amikor megnézzük a demográfiai fejleményeket Európában, és a hatását az életre, többek között a közszolgáltatásokra, a nyugdíjakra például, hogy ez milyen fontos téma. Véleményem szerint épp ezért nagyon jó, hogy jobb foglalkoztatási lehetőségeket szeretnénk, és körülményeket az egyre nagyobb számú aktív idősnek Európában. Jó a kérdés is, hogyan játszhatnak aktívabb szerepet a munka piacon és hogyan lehet ezt elérni. Ezért üdvözletes, hogy a szubszidiaritás keretében a bizottság együttműködik a nemzeti, kommunális és regionális hatóságokkal és a szociális partnerekkel 2012-ben is. Jelentéstevőként üdvözlöm a szegénység éve és a szociális kirekesztettség éve utáni önkéntességi évet 2011-ben, majd a 2012-es kori európai évet. De ellentmondásos lehet az elnevezés. Milyen év lesz ez? Vitázni fogunk a generációknak járó igazságosságot is belevesszük el, úgy gondolom itt igen, ezen kívül, és erről már szó esett, a költségvetési keret, hogy miért nem szerepel a költségvetésben ez a tétel. Egy olyan év, amire nincs keret, <laughs> az csak egy cím, anélkül, hogy pénz állna mögötte. Tehát minden főigazgatóságon és mindenütt az a kérdés, és én fontosnak tartom, hogy egy európai évben úgy kell lépnünk, hogy lenne erre saját költségvetésünk. Biztos, hogy nagyon sokat vitázunk majd erről. Örülök mind annak, hogy a költségvetésről, mint annak, hogy a címről beszélünk majd, mind a témának. Ez a szakbizottság nagyon jó alappal rendelkezik, hogy elkezdhessük ezt a vitát, és a frakció határokon felül az árnyék előadókkal együttműködve kidolgozhatunk. Nagyon jó vitákat, két szakbizottság is részt vesz ebben a munkában, az ECON és a Kulturális Szakbizottság. Nagyon jó alapot képzünk, és szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Uh, lenne is egy-két kérdés uh, uh, ezzel kapcsolatban. Tudnilik lehetőségről hallottunk az előbb, és nagyon gyakran, amikor az öregedésről beszélünk, a népesség öregedéséről, több lesz az idős ember, a fiatalokkal összehasonlítva, mindenki negatív fényben látja mindezt, és ezért lenne nagyon fontos ez a bizonyos 2012-es év, hogy pozitív fényben tüntessük fel az idősebb embereket. Ne inkább úgy gondoljuk, hogy bizonyos időbomba vár ránk, bármikor robbanhat, és itt van ez a megoldatlan probléma. Éppen ezért nagyon hasznos, Eh, hogyha arról is beszélünk, hogy milyen eredményeket várunk, mert voltak már eh, eh, különböző évek sérültek, mozgássérültek és egyebek éve, tehát most mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor most lesz egy ilyen európai évünk, és eh, miután eh, elmúlik az érintett év, akkor kiderül, hogy végeredményben nem történt semmi, egy lépésre tettünk előre. És éppen ezért nagyon örülök, hogy már eleve erről van szó, és tudom, hogy a parlament is azt várja, hogy eh, pozitív eredményeket tudjunk felmutatni az év elteltével. Az egyik pozitívum, amire én szeretnék utalni, az éppen az, hogy amikor a, például a mozgássérültekről volt szó, akkor azt mondtuk, hogy miután a, a megfelelő törvényeket meghoztuk, hogy ez majd valójában segítségükre is lesz az érintetteknek. Ami azt jelenti, hogy van egy ilyen horizontális direktíva, és felmerül a kérdés, hogy mennyire fontos ön szerint az, hogy a tanácstól származzon mindez, de ugyanakkor 2012-vel kapcsolatban szeretném már eleve jelezni, hogy már most hozzá kell fogni ez a munkához, mert megvan a, a foglalkoztatási direktíva, és a diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés ellenintézkedések, intézkedések, de ugyanakkor mi történik, idősebb emberek nem is férnek hozzá a munkaerőpiachoz, úgyhogy az ő szempontjukból végeleményben ez fölösleges de, a, de az, hogy hozzáférjenek a, a különböző szolgáltatásokhoz, bár mindenféle megkülönböztetés nélkül, ez természetesen fel fog merülni majd a, a tanács vitáinak a keretében. De miről van itt szó? Nyomást kell helyezni azokra a tagállamokra, és nem csak egyről van szó, hanem azokra a tagállamokra, amelyek akadályozzák és ennek a javulását, és akik elbújnak a mögött a tagállam mögött, amelyik kifejezetten helytelenül lép fel ez, ezzel kapcsolatban, tehát az összes ö, olyan tagállamokra utalok, amelyek nem tették meg, amit meg kellett volna tenni a pozitív eredmény érdekében, ö, szeretném most ö, megkérdezni, hogy ö, valójában pontosan ö, mit ö, várunk ettől az újabb évtől. Például a költségvetés szempontjából én magam is úgy gondoltam, hogy fura, hogy nincsen pénzügyi erőforrás erre vonatkozólag. Ön viszont azt mondta, hogy beazonosították már ezeket a szükséges összegeket más költségvetésekben. Nagyon hasznos lenne akkor, hogyha ezt is tisztáznánk a későbbi viták során, hogy pontosan honnan származik majd ez a pénzügyi alap. Nem ebben a pillanatban természetesen, hanem a későbbiekben, írásban, hogyha ezt be tudna nyújtani, e, mindenkit érdekelne. E, nagyon sok tag állam és nagyon sok képviselő éppen erre törekszik, éppen erre kíváncsi, tudni akarjuk, hogy valóban meg lesz a szükséges pénz alap figyelembe véve az összes tevékenységet, amire akkor szükség lesz. Nem tudom, hogy van-e más hozzászóló. Igen, már látok is valakit. Köszönöm szépen a bemutatót. Igaza van, amikor azt mondta, hogy egy európai évnek a szervezése nagyon fontos ebben a témában, viszont nem csak üres szavakra van szükségünk, hanem valódi gyakorlati tettekre. Azaz ki kellene mondani, hogy még év végéig egy olyan stratégiát kell megfogalmazni, amelynek következtében gyakorlati eszközök születnek meg. A szegénység elleni küzdelem évvel kapcsolatban ö, továbbra is probléma, hogy egyre több a szegény. És kérdés, hogy egy minimális jövedelmet biztos, jövedelemről szóló irányelv vajon milyen eredményeket érne el. Kérdés továbbá, hogy ezt a, az európai évet pozitív oldalról kellene vizsgálni. Fel kellene használnunk az idősek tapasztalatait a szakmai képzésben. Ezt kéne, ezt pedig úgy kéne tenni, hogy a vállalatoknál a fiatalokat, az idősek, az idősebbek tanítsák, tanítsák ki, tanítsák be. Nem tudunk egy olyan társadalmat létrehozni, amely valóban szolidáris, hogyha nem, tesz, nem fektetünk elő hangsúlyt a generációk közötti szolidaritásra. Az idősebb és a fiatalabb korosztálynak meg kell tanulnia együtt, összefogva együttműködniük és remélem, hogy ez a néhány gondolat majd belekerül az önök munkadokumentumaiba is nem sokára. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm. Blinkevics Júta asszony. Uh, Tisztelt elnök asszony! Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak ezen kezdeményezéshez amely az aktív időskor európai évéről szól. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen az Unióban nagyon gyorsan öregedik a társadalom, és ezt a folyamatot pozitív fényben kell bemutatni. El kell mondani, hogy szolidárisak vagyunk az idősebb korosztályjal. De nem tudok teljes mértékben egyetérteni a bizottság kezdeményezésével, mivel nem beszélünk eleget a foglalkoztatásról, az idősek foglalkoztatásáról, a munkaerőpiacon való részvételi lehetőségeikről. Erről beszélhetünk egy zöld könyvben, arról, hogy tovább kellene tudnunk dolgozni a jövőben. Nos, ez egy jó dolog, hogy ez meg is történik, viszont fontos lenne, hogy a bizottság is figyelembe vegye ezt. A nyugdíjkorhatárnak a kitolása egy nagyon fontos öm, tényező. Viszont nem szabad csak a foglalkoztatásra helyezni a hangsúlyt, amikor az aktív időskorról beszélünk, hanem beszélni kell az időseknek nyújtott szolgáltatásokról, az egészségügyi rendszerről is. Ezekre mind-mind szükség van, hogyha azt szeretnénk, hogy az idősebbek aktívak maradjanak. Figyelembe kell vennünk, hogy mire van szüksége az idősebb korosztálynak ahhoz, hogy aktív maradhasson. az idősebbek részvétele a civil szervezetekben szintén egy olyan téma, amelyet elő kéne mozdítani. Nem tudom, hogy ezen aktív öregedés, illetve aktív időskor évének lesz-e valóban eredménye. Nagyon remélem, hogy lesznek majd javaslatok. Hogyha nem lesz viszont megfelelő forrás, nem lesz megfelelő költségvetés ennek a témának szánva, akkor nem fogunk eredményeket elérni. Diszkrimináció ellenes irányelveket kell megfogalmazni, tovább kell küzdenünk a diszkrimináció ellen az idősek tekintetében. A három európai intézménynek együtt kell dolgoznia, hogy konkrét eredményeket érjen el, hiszen eddig a hasonló európai években nem sikerült jó eredményeket elérni, így például a szegénység elleni küzdelem évében sem sikerült gyakorlati, konkrét eredményeket elérni, hiszen a szegények száma ahelyett, hogy csökkent volna, csak tovább nőtt. kétszer, meg kétszereződött, vagy akár háromszorozód is, meg háromszorozódott azoknak a száma, akik ö, szociális támogatásra szorulnak, mivel szegénységben élnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Keszler úr, szeretne válaszolni? Szeretne valamit hozzáfűzni? Két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Költséget is mindenki szólt róla. Nyilván erről még sokat vitázunk. Még egyszer mondom, hogyha van egy európai év az aktív időskorról, nyilván, hogy nagyon sok dokumentum születik, de kell költségvetés is. Európában erről a témáról nagyon sok sokat beszéltünk a szegénységről. Ezt azért tettük, mert jön a szegénység európai éve. Tehát a hatás vagy a következmény nem azonnal mérhető, de majd látjuk azt is, hogy az aktív időskorról is nem rögtön fog megváltozni a munkahelyi helyzet, vagy a munkapiaci helyzet az idősek számára, vagy az idősebbek teljesítményeinek elismerése, nem csak arról van szó, hogy amikor valaki hivatalosan dolgozik egy munkahelyen, hanem arról is, hogy nagyon sok tiszteletbeli munkát ellátnak. A diakónusi munkát is végeznek az idősek gyakran, vagy karitatív munkákat is. Ez is munka, és ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy ilyen évre szükségünk van, hogy elismerjük az idősek munkáját, és a problémákkal is foglalkoznunk kell. Tehát nem csak a foglalkoztatottságról van szó, hanem arról is, hogy az idősebb emberek általában véve hogyan lehetnek aktív tagjai a társadalomnak. Úgyhogy azonnal nem lehet majd mérni a hatását a társadalomra ennek az évnek. De nagyon fontos altás, hatás, és azt hiszem, hogy ebben a szakbizottságban kicsit javíthatunk még a munkánkon. Köszönöm. Uh, thank you. I'm back to Mr. Köszönöm. Jakob úr. Much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és külön meg szeretném köszönni a hozzászólóknak uh, a támogatást, a projektet illetőleg. Ez nagyon bátorító, megnyugtató számomra. Egy általános megjegyzés a következő lenne. Egy európai év igen hasznos eszköz, ugyanis az aktív időskor kérdésében nem lehet felülről lefelé diktálni valamiféle megoldást. Nagyon sok a tennivaló a különböző tagállamokban a tulajdonképpen az önkormányzatok, illetőleg a különböző vállalatok szintjén. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosítsuk mindenkiben ennek a fontosságát, hogy léteznek különböző szintek, ahol is fel lehet lépni. Tehát nem Európa szerte természetesen. Említette valaki a direktíva kérdését. Természetesen az a tény, hogy európai évről van szó, e, a megkülönböztetéssel kapcsolatos problémák sokkal szembetűnőbbek eh, lesznek és eh, ilyen módon lehet sokkal hasznosabb, gyümölcsözőbb vitákat lefolytatni európai szinten. Eh, milyen pozitívumokat várhatunk még minden szinten tulajdonképpen? Európai tekintetben elsősorban azt várom, hogy a kollégák a bizottságon belül különböző osztályokon, igazgatóságokon tudatába lesznek majd az ő saját lehetőségeiknek, hogyan tudnak ők maguk hozzájárulni ehhez a célkitűzéshez a saját területeken. Tehát minden, a bizottság minden területén érvényes ez, és kapcsolataink is léteznek már különböző kollégákkal, és látjuk, hogy igenis mobilizálja őket ez a kérdés. Visszatérve a költségvetésre, szó volt arról, hogy mutassuk be, hogy milyen forrásokat tudunk majd felhasználni, és ezt jelezzük is egy okmányon. Mi hasonló kérdést szeretnénk föltenni a munkacsoport részéről, és ezen szeretnénk dolgozni, és a legelső ülésen már is erről lesz szó a különböző tagállamok képviselői segítségével, hogy pontosítani tudjuk a forrásainkat, és igazítani tudjuk a szükségletekhez, hogy maximálisan kihasználjuk ezeket a pénzügyi lehetőségeket. Ugyanakkor utalás történt a szükségletekre is, amelyekkel foglalkozni kell, például az idősebb emberek szerepe a, a továbbképzés tekintetében ez egy nagyon jó példája annak, amit előmozdíthatnánk valójában, mint kezdeményezést az Európai Év keretében. Már 2011-ben is nyilvánvalóan hozzá kellene látni ahhoz, hogy kiki megvizsgálja, hogyan tudnának hozzájárulni ez a projekthez. És szemmel látod, ezt be is kell mutatni, a weboldalokon fel kell tüntetni ki mivel járul hozzá a projekt sikeréhez. Hogyan lehet ö, el, ö, megszervezni, hogy az idősebb dolgozók, munkavállalók átadják a tapasztalataikat a fiatalabbaknak. Ez nagyon hasznos lenne E, ugyanakkor a szolgáltatások infrastruktúráját is e, javítani kellene. Ez lenne a harmadik pillér. Ennek a segítségével lehetne biztosítani azt, hogy továbbra is függetlenül e, tudnak élni, lakni ezek az idősebb emberek. Uh, a szolidaritással kapcsolatban a generációk között valóban ez az év pontosan erről szól, de más szempontból szeretnénk ezt most nézni, mint ahogy ezt eddig tekintettük. Elsősorban a, a lehetőségeket szeretnénk kihasználni, az idősebb emberek hozzájárulását szeretnénk kiemelni, azt, hogy ők mit tehetnek a társadalom érdekében. Tehát nem teher az idős ember a társadalom számára, hanem valójában lehetőségek forrása. Köszönöm szépen. Köszönöm. Miután ezt a munkát befejezték, és világosan feltüntették, hogy milyen költségvetési lehetőségek lennének, nagyon szeretném, hogyha ezt nekünk is benyújtanánk. Mikorra lehetne ezt elkészíteni, mert természetesen a parlamenti képviselőket éppen ez foglalkoztatja. Most, hogy jelen pillanatban nem létezik ilyen költségvetési forrás, és éppen ezért hasznos lenne, hogy tudják, honnan származik majd a szükséges pénz. Hát éppen ezen akarunk dolgozni az elkövetkezendő két hét során, és akkor a tagállamokkal tartandó ülésen, november 13-a táján ezt is meg tudjuk majd beszélni. Köszönöm szépen ezt az előadást még egyszer. Most pedig rátérünk a következő pontra, és pedig az ipari az iparpolitika globalizáció korában, és itt a véleménytervezetet szeretnénk megvizsgálni. Egor, jag har fått möjlighet att skriva ett utkast till... Valójában megírtam, megszerkesztettem ezt a ezt a, vélem, ezt a tervezetet, és hogyha nem sikerült ezt elolvasni, mindenkinek, akkor szeretnék egy pár pontot kiemelni most. Tehát először is nagyon fontos, hogy Európában szükség van egy erős versenyképes iparra, ilyen módon tudjuk kialakítani a szociális kohéziót, és így tudunk fellépni aktívan a, a munkanélküliség ellen. Természetesen itt átszervezésre van szükség, a globalizáció miatt is, és természetesen a szociális párbeszéd ehhez szorosan kapcsolódik. Az új zöld gazdaságra való rátérés is nagyon fontos, de igazságos feltételek mellett újítás, beruházás és új zölder munka, zöldebb munkahelyek létrehozása a különböző területeken. És ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a munkavállalók megtarthassák az állásaikat az átszervezés után is, és természetesen, hogy ott legyenek a posztjukon, amikor jelentkeznek a, az európai ipar leendő szükségletei. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy meglegyen a jogi keret a határokon átnyúló kollektív szerződések és megállapodások létrehozására, ez egy nagyon fontos eszköz lenne, például milyen körülmények között lehet toborozni, folytatni a tréninget, és megszervezni a dolgozók különböző mozgalmait. Nagy érdeklődéssel várom a hozzászólásokat és a módosításokat november 15-ig lehet benyújtani. Köszönöm szépen! van-e még más hozzászólás az iparpolitika globalizáció korában címszó alatt? A Vorsitzende, filmet. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadó javaslataiért. Már most látszik, hogy az előadó álláspontja és a frakció álláspontja nagyban egybeesik innováció, új technológiák már eleve tudjuk támogatni. De a diszkriminációt el kell kerülnünk, úgy kell döntenünk, hogy melyik technológiát támogatjuk. Hagyjuk ezt a piacra. A mi szerepünk az, hogy a KKV-knak megkönnyítsük az új technológiákhoz való hozzájutását. Ezen kívül az iparpolitikának mindenképpen szüksége van a munkaerő minősítésre. Látni fogjuk, hogy a demográfiai fejleményeknek megfelelően nagyon nehéz lesz szakképzett munkaerőt kapni a felajánlott munkahelyekre. Nagyon fontos, hogy amikor iparosodásról beszélünk, és európai iparra, ról, akkor tudjuk azt, hogy ez nem megy szakképzett munkaerő nélkül. A nemzeti bruttó terméknek az e, Németországban a 23%-át érinti ez, és amikor a gazdasági miniszter azt mondta, hogy nagy-Britanniában ez a munkahelyeknek csak a 6%-át érinti, akkor látják, hogy mekkora az eltérés az egyes tagállamok között. Úgyhogy európai szinten nagyon fontos, hogy teremtsünk ilyen munkahelyeket. Hölgyeim és uraim, Amerikában már nincsenek versenyképes globalizált munkahelyek. Ha ezt a példát megnézik, láthatják azt, hogy mi történhet akkor, hogyha nagyon nagyra nő a munkanélküliség. Ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Mindent meg kell tennünk. Ehhez kell a foglalkoztatási szakbizottság, a belső piaci szakbizottság, ott is előadó vagyok, hogy teremtsünk több munkahelyet az iparban. És amikor a zöldek eljönnek ide lobbizni, nincs ezzel problémám. Németországban és máshol is figyelembe vesszük a zöldek iparpolitikáját, a regenerációs, a megújuló energiákat. Jó, nekem ez teljesen mindegy, de versenyképesnek kell maradnunk. Versenyképes munkahelyekre van szükségünk. És itt ennek a szakbizottságnak nagy a szerepe. El kell érnünk, hogy a jövőben is Európában az ipar ne csak túléljen, hanem fejlődjön is, és új munkahelyeket teremtsen. Innovatív szektorokban. Csak így lehet jobb esélyünk Európában. Köszönöm. Thank you. Mr. Engel. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen az tartalmaz, a, a jelentés tartalmazza a legfontosabb pontokat. Viszont sajnos a vélemények nem lehetnek vég nélküliek, így nem kerülhet bele minden sem. Általánosságban azt szeretném megtudni, hogy Európában a jövőben milyen iparágakat láthatunk majd. A jelenlegi ipari alap, az iparállomány átalakulóban van. Luxemburgban 8-9 százalékot tesz ki az ipari termelés az össz nemzeti termelésből, és az ipari ágazatokban a változásoknak a foglalkoztatásra is óriási hatásai vannak. Hát kérdés, hogy a jövő iparpolitikája azt jelenti-e, hogy újra iparosítani akarjuk-e Európát, vagy sem. Ez az ágazat továbbra is olyan munkahelyeket biztosít olyan emberek számára, akiknek erre nagyon nagy szüksége van, a legkevésbé képzettek számára, amely rendkívül fontos. Ugyanakkor egy európai elkötelezettségre lenne szükség a jövő iparágai mellett. Amíg Kínát ö, á, ö, vádoljuk azzal, hogy miatta maradunk le, és küzdünk a klímaváltozás ellen, de továbbra is Kínára mutogatunk újjal, hogy nem küzd eléggé a klímaváltozás ellen, addig Kína az egyik olyan ország, amely legtöbbet fektet a zöld iparágak bevezetésére. És ezen a területen is új munkahelyeket teremt Kína, és Európának is hasonló útra kellene lépnie. Az energia területén ezer milliárd eurós befektetési lehetőségről beszélünk Európában az energetika területén. Ez egy nagyszerű lehetőség. Nagyon nagy teljesítményűek az új iparágak, így tehát ebben az irányban kellene tovább menni. Ezen elemek részben már szerepelnek a jelentésben, de jó lenne, hogyha kicsit nagyobb hangsúly kerülne rájuk, és kicsit részletesebben kifejteni az előadó majd ezeket a témákat a jelentésében. Köszönöm. Um, Mrs. Deli. Köszönöm szépen, Deli asszony. Köszönetet szeretnék mondani ezért a munkáért, amelyet a jelentéstevő végzett, és több tényezőre szeretnék visszatérni. Jelen, hisz, történelmi pillanatot élünk a változás szempontjából, mert itt van ez az óriási kihívás a klímaváltozás miatt. Nem én állítom ezt, hanem mindenki egyetért abban, hogy ez nagyon sürgős. Tehát ez a sürgősség azt jelenti, hogy ö, szociális sürgősség is létezik, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a munkahelyeket új munkahelyekké, és ezt a változást tulajdonképpen támogatni kell, hozzá kell segíteni a dolgozókat, akiknek már van valamiféle munkahelyük, hogy átképezhessék magukat, és az új munkahelyen is megállják a helyüket, és természetesen az átmeneti időszakban szükség lenne a jövedelemre is. Ez elengedhetetlenül szükséges. Tehát az átmeneti időszakban is garantálni kell Mindezt tudjuk, hogy a továbbképzés fontos, a, az átmenet során a jövedelem is nagyon fontos, és azon kívül azt is tudjuk, hogy a kortól és kompetenciától függetlenül az egész életen áttartó tanulás nagyon fontos, és ugyanakkor hozzá kell segíteni a fiatalokat, hogy a munkapiacra bejussanak. Olyan óriási számokról lehetne itt beszámolni, hogy teljesen nyilvánvaló, hogyha új iparágak jelennek meg, új lehetőségek születnek, akkor a fiatalokat kell oda felvenni. Ugyanakkor vannak úgynevezett teritoriális egyenlőtlenségek is. Tehát bizonyos területeken több az ipar, például Franciaország északi részében több az iparvállalat, mint Franciaország déli részében. És ezt is figyelembe kell venni, és emlékezni kell a vállalatok szerepére, a szolidaritás szempontjából, gazdasági szempontból, tehát olyan munkahelyeket kell teremteni, amelyeket nem fognak kiszervezni, átvinni máshova, hanem amelyeknek a segítségével biztosítják az ottaniak megélhetését az energiaforrások hiányára nem fogok most utalni, de az építkezési területre szeretném felhívni a figyelmet. 40%-ban innen származik a a szenny, a levegő szennyezése, de ugyanakkor a GDP-nek 8%-át mégis az építkezés képviseli. Tehát a direktíva amikor is a nulla energiáról beszélünk, akkor végeredményben mi történik? Nulla energiára kell rátérniük, tehát az energia energiatakarékosság jegyében kell majd ezeket átalakítani, átszervezni, és az összes szereplőket bevonni az a vállalatokat, az építkezésen dolgozókat, a, a szélenergiával kapcsolatos építkezéseken dolgozókat, a tájmérnököket, tehát fenntartható munkahelyeket kell létrehozni. Köszönöm szépen. Visszasadom a szót akkor a jelentéstevőnek, és a későbbiekben majd visszatérünk erre. Tudom, hogy egy rész majd angolul lesz ebből a szövegből. Köszönöm szépen mindenkinek a véleményét. Nyilván fölkarolom ezeket a véleményeket. Ezek mind nagyon fontos kérdések. De természetesen nincsen sok játékterünk, de mindent megteszek, hogy a legfontosabb kérdéseket tisztázzuk. Az ipar nagyon sok munkahelyet teremt. Még akkor is, hogyha az évek során változott az ipar, és a jövőben is változik, ez így van. Tehát megpróbálok jó megoldást keresni. Elnök, köszönöm. Sokan tudják, hogy egy sürgősségi eljárást fogadtunk el erre a jelentésre, csak kilenc nyelven fogjuk lefordítatni. Ez azt jelenti, hogy pár a módosítások határideje november 15, mindent angolul kell beadni. Tudom, hogy ez nehézséget okoz néhány embernek, de ezt csak így tudtuk megoldani. Tehát Módosítások határidején november 15 dél, és, nov- és majd december másodikán szavazunk. Ennyi lett volna délelőtre. Délután az Európai Szociális Alapszerepe és hatásával kezdtünk háromkor Pascal Grünivel.